mindannyiunkat az ülésem, ami az Európai Unióban történő roamingról szól. Elnézést, hogy angolul beszélek, de az, ang- az elnöki jegyzetek angolul vannak, úgyhogy ezért angolul fogom folytatni. Aki itt van és németül beszél, neki is szívélyes üdvözletemet szeretném továbbítani. Itt az ITRE szakbizottságban teljes a tolmácsolási rezsim, illetve a online felületen is követhetik az ülésünket. Vannak olyan területek, a, amik már amikkel nagyon régóta foglalkozunk, például a roaming is ilyen. 2006-ban kaptam az első panaszt, amikor mi voltunk elnökségen. Azóta nagyon sok minden történt, 2007-ben született meg az első roaming irányelv, én voltam az Európai Parlament jelentéstevője akkor, büszke vagyok erre, és büszke vagyok erre a mai ülésünkre is, mivel látom, hogy még mindig nem sikerült a piacot teljes mértékben az állampolgárok érdekére szabni, meg kell próbálnunk most megnézni, hogy mit tehetünk még. A roamingolj, mintha otthon lennél, elv nagyon fontos lépés volt a megfelelő irányba. Most a tagállamok lépéseit várjuk, hogy a tagállamok is a bizottság által meghatározott irányvonalat kövessék. Gabriel biztos is megígérte nekünk, hogy a következő lépéseket megteszik, a bizottság részéről is maratont futunk, de tudjuk, hogy mi a cél, egy jó és fontos dolog, óriási hatása lesz a fogyasztókra, a szolgáltatókra, eléggé komoly terheket fogunk tenni, de nagyon fontos az, hogy a nemzet, a belső távközlési piac integrációja folytatódjon. Az ITRE szakbizottsággal, az illetékes szakbizottsága kezdete óta a roaming irányelvek megtárgyalásának, most már roaming 5-nél tartunk, nem sokára következik a 6-os csomag, és szeretnénk bevezetni a hogy mintha otthon lennél elvet az egész távközlési piacon, ez egy nagyon fontos elv lenne. A globális mobilitás egyre fontosabbá válik globalizálódó világunkban, és remélhetőleg a globális roaming kérdésével is fogunk tudni majd foglalkozni egy idő után. Az Európai Unió belül már sikerült egy jó átlagos 2,15 euró ös adat roamingolási plafont megszabnunk, de hogyha az Európai Unión kívülre lépünk, például nemrég Kínában voltam, azt tapasztaljuk, hogy még mindig 19.500 euró egy gigabyte, miközben az Európai Unión belül ezt már 15 euróért megkapja az ember. És úgy gondolom, hogy ezen a téren lépnünk kell. Köszönetet mondok azon ITRE tagoknak, akik a roaming ügyel foglalkoztak, mint például Pilar, Angelika és Valian. Erre az ülésre két és fél óránk van. A szakértőink 15 percet kapnak. Az Európai Parlamentben mindig láthatják az órán, hogy hogyan telik az idejük, úgyhogy látják, hogy mennyi idejük van még. Az előadóink és a bizottság bevezető szavai után én is beszámolok arról, hogy az INTA milyen lépéseket kíván tenni. Az első szekcióban első előadónk a roamingol, mintha otthon lennél általános hatásáról fog beszélni Jeremy Godfrey a Berek részéről, aki 2019-től lesz a Berek elnöke. Kérem, hogy majd mutassa be a Roam Like at Home, roamingol, mintha otthon lennél lekapcsolatos elvárásokat a Berek részéről. Körülbelül maximum 20 percet kap. Tudjuk, hogy az Itreszak bizottság támogatja a bereket a harmonizáció miatt, illetve a kölcsönös elismerési rendszer miatt, ami az önök kezében lesz, mint európai szabályozók. Szeretnénk egy valódi, közös, digitális, egységes piacot létrehozni a távközlési piacon, ez a távlati célunk. Most pedig megadom önnek a szót. Köszönöm szépen! Köszönetet szeretnék mondani a szakbizottságnak is, hogy támogatják a bereket. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatók szakértői együtt tudjanak dolgozni az Európai Uniós jogalkotókkal. Eddig a párbeszédünk, az együttműködésünk nagyon pozitív volt. Három dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy a berek milyen szerepet játszott és játszik a harmonizált roaming rendeletek végrehajtásában. Utána pedig arról is beszámolnék, hogy milyen lépések várnak még ránk. A berek munkája. Két sor iránymutatást állítottunk össze a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi roaming oldalról. Az eszközöket soroljuk fel, például a kiskereskedelmi oldalon táblázatokkal tudjuk kalkulálni a szakpolitikák méltányos alkalmazásából származó hatásokat. Nagyon fontos az, hogy stabil kapcsolatunk legyen a saját országunkkal. Ezen kívül a roaming benchmark jelentés évente kétszer születik meg, nagyon átfogó és alapos jelentés az Európai Unión belüli roaming helyzetről, az átláthatóság és az összehasonlíthatóság rendkívül fontos számokra, ezért ez egy nem csak mennyiség, hanem minőségi jelentés is. Támogatjuk a bizottságot is, amely végrehajtási jogi aktusokat hajt végre a nagy kereskedelmi tarifák meghatározására, illetve a maximális díjtöbletek kialakítására. Összefoglalván hogy a Rom Like at Home-nak, a roaming, mint a otthon lennének, milyen hatásai vannak, nagy siker a fogyasztók és a felhasználók részére. Majd beszélek a mögöttes adatokról is, amire ezt a következtetésemet építem. Az európai gazdasági térségben 96%-a a mobil használóknak használja a roamingot. A roaming forgalom több mint 90%-át érinti ez az elv. A roaming volumene nagymértékben megemelkedett, mióta bevezettük ezt az elvet. Kicsit nehezebb az utóbbi egy év tapasztalatait levonni, de azt láttuk, hogy nagyon sok ö, szolgáltató még mindig ajánl olyan tarifát, amiben nincs benne a roaming. Látunk olyan szolgáltatókat is, akik derogációkat alkalmaznak, relatíve kevesen vannak, illetve azt is láttuk ki, a nagykereskedelmi árak is csökkentek. Általában mindegyik a plafon alatt van, és az átlagárak nagyon sok esetben messze alatta vannak a plafonnak. A méltányos használati politikával kapcsolatban azt látjuk, hogy körülbelül az összes szolgáltató jelentős része tisztességes tarifapolitikát alkalmaz, és azt látjuk, hogy a Rome Like at Home rendelet más rendelkezéseit is felhasználják. Például az, a politikát, amely előírja, hogy stabil kapcsolata legyen a roamingolónak a származási országával, Ezekkel kapcsolatban pontos adataink nincsenek, hogy a végfelhasználók mely arányát érintette ezen szakpolitikák alkalmazása, sajnos, de azt látjuk, hogy sokat ami az adatforgalmat, az adatfogyasztást illeti. Az egész európai gazdasági térségben ötszörösen növekedett az adathasználat, és ezzel kapcsolatban azt a kérdést tehetjük fel, hogy ez vajon emiatt a amit ha otthon lennél, ott elv miatt, vagy pedig az eleve növekedő adathasználat miatt következett be. Összehasonlítottuk a felhasználónkénti adat használatot, illetve a roaming fogyasztást az otthoni fogyasztás növekedésével. A hazai adathasználat 20%-kal növekedett, a roaming adathasználat pedig négyszeresére növekedett az elmúlt évben. Ez nagyon világosan azt mutatja, hogy a Rome Like at Home nagyon nagy mértékben hozzájárult ehhez a növekedő roaming adathasználathoz. Az adathasználat amúgy is növekedő tendenciája kisebb szerepet játszott ebben. Az evidencia azt mutatja, hogy jelentős előnye volt a az adatromingra vonatkozó Európai Uniós jogszabályoknak a fogyasztók adathasználatára. Azt is érdekes látni, hogy a roaming használatban óriási különbségek vannak osztrák országok között, tagállamok között. És ez mutathatja azt is, hogy az egyes tagállamok állampolgárai mennyire akarnak adatot használni, illetve mennyire használják a roaming szolgáltatásokat az utazásaik során. A Tovább lépve, az adatokról annak a vizsgálatára, hogy a telefonhívások, az SMS-ek használata hogyan változott, az SMS-ek mennyisége megduplázódott, a fogadott hívások, illetve roamingban indított um, hívások száma 1,8, illetve 2,5 szeresére növekedett. Ez nem annyira jelentős, mint az adatok adathasználat növekedése, de itt is észszerű azt gondolni, hogy a roaming oly, mint ha otthon lennél elv alkalmazása következtében történt ilyen nagymértékű változás. Az el, elnök úr a bevezetőjében is mondta, hogy a Rom Like at Home óriási siker volt az Európai Unión belül, az egétén kívül azonban rendkívül magasak maradtak a tarifák. Noha csökkentek, a felé, felükre csökkentek, még így is többszöröse az Európai Unión belüli roamingnak az Európai Unión kívüli többledi, amit fizetni kell a roamingért. És most már nagyon komoly bizonyítékunk van arra, hogy milyen komoly értéket jelent a végfelhasználók számára az, hogyha rendkívül magas roaming díjakat eltöröljük, hogy úgy látjuk, hogy értelmes globális szinten is foglalkozni vele, hiszen nyilván itt kereskedelmi kérdésekről is van szó, de óriási hozzáadott értéket jelenthetne globális szinten, hogyha a roaming kérdését globális szinten tudnánk kezelni. A nagykereskedelmi roaming díjakról azt látjuk ezen a dián, hogy a bal oldalon a hang, középen SMS, jobb pedig az adat használat látható. A piros vonalak a rendelet által meghatározott felső határokat jelzik. A sötétkék oszlop a legalacsonyabb tapasztalt nagykereskedelmi ár, amit az összes adatunkban fel tudtunk fedezni. Amikor a nemzetközi, nemzeti szabályozó hatóságokkal beszéltünk, a világos kék az átlag ár, és a, a Tera által megbecsült árakat láthatjuk a lila oszlopban. Ezt a bizottság rendelte meg ezt a hatástanulmányt, és most új költség becsléseket rendelt meg az Európai Bizottság, mert látjuk, hogy óriásiak a különbségek. Az is látható, hogy az, a tarifák jelentős mértékben a plafon alatt maradtak. Mi okozza ezt? Az, hogy a tarifákat egyénileg tárgyalják végig a mobil szolgáltatók, illetve a nagy kereskedelmi szolgáltatók. firms who have less bargaining power. Itt kevesebb a lakóerő a díjak kilakításában, tehát egyesek többet fizetnek, mások kevesebbet. Eléggé széttartó tehát azon összegek skálája, amelyet az egyes ö, szolgáltatók a teljes körű nagybani hozzáférését fizetnek. And again, this looks at, uh, this chart shows the... Ez az ábra azt mutatja, hogy mi az átlagos nagybani adatdíj mennyi megabájtonként. Látjuk a csúcsot centenként. Rosszul áll, 2017 negyedévét mutatják az ábrák, nem 16-ét. Eléggé széttartó tehát a nagybani díj, amelyet egyes tagállamokban ki tudnak alkutni a szolgáltatók mégis általában alatta vannak a plafonnak. Hadd adjak a szakbizottságnak némi tájékoztatást a derogációkról. Az EA tagok felében nem alkalmaztak egyáltalán derogációt, és másoknál viszont igen. És ez nagyjából egyenlően oszlik meg az MVNO-k, a resellerek és a, a szolgáltatók között. Ahogy korábban utaltam rá, nem meglepő az, hogy az NVNO-k és a resellerek, resellerek itt szerepelnek. Egyrészt, mert kevesebb ö, tárgyaló erejük van, nem, nincs elég ö, hatalmuk jobb díjakat kialkudni, és csak bevételeik sem abból, hogy nagyban szó, díjakat adnak át másoknak. Ami azonban elmondható, hogy még, még ha találunk is MVNO-kat, amelyek szeretnének kérni derogációt, amivel versenyeznek más szolgáltatókkal, akik kínálják a Roam Like at Home szolgáltást, nincsenek ebben a helyzetben. Tehát versenyokoknál fogva van az, hogy bár egyes szolgáltatók kaphatnának derogációt, nem kérik. Egy utolsó különbség tehát az MNO-k és az MVNO-k között, hogy az MVNO-k alacsonyabb jövedelmet könyvelnek el egy-egy felhasználóra vonatkozóan a roaming szolgáltatásokra. A berek egyik feladata az, hogy az MVNO-król külön gyűjtünk adatokat, az MNO-któl külön gyűjtünk le adatokat, azért, hogy a szakpolitika tervező és a parlamenti képviselők jobb hozzáférést tudjanak biztosítani. Összefoglalásként berek, a berek tervei azok, hogy tovább folytatjuk a monitoring tevékenységeinket, és ahogy mondtam, elkezdjük külön elemezni és gyűjteni az MNO és MVNO adatokat. Szorosan együttműködünk az Európai Bizottsággal, a frissített költségmodell tárgyában, amelyben, amelyben inputokat igyekszünk adni ebbe a folyamatba, tekintettel a szabályozás hatásaira, és inputot adunk az Európai Bizottság számára az év, jövő év következő, a következő felében, amikor a rendeletet fogják értékelni, ehhez igyekszünk hozzájárulni a mi rálátásunkkal. A 20 percemet nem használtam el, köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszol a kérdéseikre, ha lesznek. Yes, uh... Igen, mindenek előtt én is köszönöm. Nagyon jó az, hogy átláthatóak a, a díjak és a tarifák, és európai szinten összevethetően gyűjtenek adatokat. Ez jó, hisz a a, egy think tank, egy agyközpont, eh, ahol a tudás összpontosul, és az ESA is hasonló az elektromos eh, ágazat piacán. Máshol is fontos, hogy legyen ilyen. És az együttműködés sokkal erősebb kell legyen a jövőben, ezen az ágazatban is, és ehhez nagyon fontosak ezek az összevetető adatok, hogyan lehet javítani ezt. <clears throat> Továbbra is úgy gondolom, <clears throat> hogy a roaminggal kapcsolatban továbbra is folynak komoly tárgyalások. Reggel négyig, ugye, tartott a nagybani díjak vitája, úgy látjuk, hogy túl magas. Mert hogyha a nagybani árak magasabbak, díjárak, akkor nyilván a viszonteladói is ehhez igaz, kell igazodjon, és ezt a fogyasztó nem feltétlenül látja át. Kérdés, hogy a berek mit tehet annak érdekében, hogy erős pozíciót adjon a szereplőknek. Először van a képviselőknek adod meg a szót, hogy kérdéseket tehessenek fel. A jelentéstevővel kezdjük. Parancsoljon. Um, Köszönöm. Lemaradtam az eléről elnézést. szorosan figyelemmel kísérem ezt a témát amúgy. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek. Ma csütörtökön. Egy azonnali reflexió az. Kérem, ugyanezen számokat alkalmazzák, amelyeket mi a jogszabályokban alkalmazunk, ha a parlamentnek elemeznek. Mert mi úgy döntöttünk az első tárgyalási forduló után, hogy gigabit a gigabit per euró le, lebontásban számolunk, most meg megabit és cent alapon számolnak önök. Ez nem teszi érthetőbbé a dolgokat. Mi a gigabit társadalmat célozzuk meg. Az a célunk, hogy az emberek tényleg tudják alkalmazni az adatokat. Nem csak az ártól függően, hanem az igényeiktől függően. Ez a cél, amit a parlament követ minden jogszabályában. Most megint látom, hogy csak 35 cent megabitként. De ki használ megabitet? Én nem tudom a, a térképet olvasni megabit alapon, a WhatsApp telefonomat sem, nem tudok mozit nézni, híreket olvasni sem, nem tudnám az itrét adását nézni a web oldalon, 3G-n, hogyha megabit alapján számolnánk. Úgyhogy ez nagyon kézzelfoghatóbb, hogyha más alapon számoljuk. Úgyhogy nem az európaiak határán átnyúló mozgását kell segítsük minden módon, és a beruházásokat, hogy növeljük az adatfelhasználást a mobil eszközökön. Hiszen az ember az, nem az a cél, hogy az ember az íróasztalnál wifi kapcsolattal használja az adatokat, hanem hogy valóban mobil módon, mozgás közben, utazás közben és itt az elektronikus egészségügy és más stratégiák is kapcsolódnak ehhez a felhasználási módhoz. Ez pedig kapcsolódik a beruházásokhoz. Hogyan javultak a beruházások e döntést követően? Azok az országok és, és szolgáltatók, amelyek bírálták az alacsony nagybani árakat, nagy kereskedelmi árakat, elkezdtek maguk is beruházni. Az átláthatóság tudnunk fontos. Feltető a kérdés, hogy lehet az, hogy egyes országokban korlátlan adatforgalmat lehet kapni, meg más országokban meg egyáltalán nincs ilyen szolgáltatás, mondjuk 30 euróért. Tehát, akit ez érdekel, hogy 30 euróban mennyi adatot lehet megvenni, tehát a hogy 30 euró, 40 gigabájtot lehet venni Észtország, Dinország, Lengyelország, Szlovákia, Finnország, Horvátország, Hollandia, Bulgária. Ezek az országok, ahol korlátlan adatforgalmat lehet venni ennyiért, míg Görögország, Magyarország, Csehország, Málta, Ciprus, Portugália nagyon kicsi adatforgalmat kapsz ennyiért, Németországban meg sem, sem túl sokat. Úgyhogy szerintem ez az oka annak, hogy dolgozunk. Igen, a fogyasztók, az európaiak utazhassanak, ám a mélyebb elemzésben azt kell látni, azt kell vizsgálni, hogy kapunk-e jó adat, mobil adatforgalmat, szolgáltatásokat, vagy sem. Én ebből a szemszögből vizsgáltam ezeket a kérdéseket, és ha van megjegyzésük, akár bíráló, a fűrasszony részéről, aki a vállalatokat képviselők, akik persze nem nagyon igyekeznek, hogy levigyék a, a nagybani árakat, hiszen ezzel keresik a pénzt, de a saját parlamenti kutató intézetünk is azt mondta, arra jutott, hogy a telekom cégek bevételei csökkennek. Ám olyan kevés, hogy ez már önmagában nem is érv. Köszönöm, Karin Szúr a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm, két kérdésem lenne. Minden nagyon érdekes, amit hallottunk minden politikusnak megfelelő az az ötlet, az elképzelés, hogy a roamingot lehessen korlátlanul használni. Tehát ezzel semmi gond nincs. Nem csak a nagybani árakra lennék kíváncsi, hanem kérdezem, hogy a fogyasztói árak hogyan változtak a roamingon kívül, tehát az otthoni adatcserevel kapcsolatban. Ez jelenti azt, hogy megnőttek az alaptarifák? Van olyan ország, ahol ez megnőtt, van olyan ország, ahol ez nem nőtt meg. Ezt vizsgálták? Másik dolog. Megváltozott a profit termelés? Több profitot termelnek a cégek ezáltal? Stagnált? Mi a helyzet? Megvizsgálták-e tehát, hogy mennyire nyereségesek, vagy hogy változott meg a vállalatok nyeresége ezzel kapcsolatban? nem tudom, hogy van-e itt bármi olyan, amit nem, nem lehet rá, rálátni, mert nyilván az is nagyon fontos, hogy a vállalatoknak legyen megfelelő tőkéje a későbbi beruházásokhoz. Egyébként pedig köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az előadás. Köszönöm. A alelnök úr következik. Köszönöm szépen. A kérdésem kapcsolódik ahhoz, amit Kumpula Nátri asszony mondott. peut continuer même en langue française. Gond van a tolmácsolással? Votre choix. No Russian, okay. Kata. Eh, so, tak eh, paní kolegyně říkala ten problém, že v řadě zemí... Kumpula Natri asszony említette, hogy eh, számos országban nagyon nehéz az adatokhoz veli, való hozzáférés, Csehország is ezek közé az országok közé tartozik. Három szolgáltatónk van Csehországban, úgyhogy elég egyértelműek a piaci viszonyok. Felosztották egymás között, maguk között a piacot, de természetesen ők tagadják, hogy bármi kartellezés lenne Csehországban, ez nyilvánvaló. Nagyon kevés adatot lehet az alapcsomagokban, de nagyon kevés adathoz lehet hozzáférni, mindenért plusz díjat kérnek. Én cseh vagyok, és el tudom azt mondani, hogy tíz évvel ezelőtt Miroslav de Ransdorf már akkor a roaming mellett foglalt állást, és aztán a különböző svájci hatóságok levadázták, és ezért drága árat kellett fizetni. A cseh szolgáltató plusz díjat számol fel azért, hogy adatokat használjunk. Ez pont az ellenkezője annak, mint ami a Rome Like at Home szelleme lenne. A felhasználók pedig pont az ellenkezőjét szeretnék. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság mit tehet a fogyasztók megsegítése érdekében a plusz díjazás elképzelhető, hogy akkor aktiválódik, hogyha x napnál hosszabb idő, hogyha x napnál hosszabb ideig tartózkodik valaki. És nem csak Svájcra gondolok, hanem más EU-s tagállamokra is. Ez lenne a kérdésem. Azt hiszem, ez elég alapvető kérdés. És a szavazóim nevében szeretném tudni, hogy mi erre a válasz. A, hogy a szavazóim erre kíváncsiak. Dehanovski képviselő következik. Köszönöm szépen! Köszönöm. Először is Godfrey úrnak szeretnék gratulálni. Sok szerencsét kívánok neki, sok sikert az új posztja. Tudom, hogy mennyire nehéz és bonyolult a sok független szabályzót egy tető alá hozni, úgyhogy nagyon drukkolok önnek. Reméljük, hogy a Berek jól fog működni ezután is. Nos, azt hiszem, hogy egy kicsit rövid ez az idő, ez az egyéves időszak, amit vizsgálunk, nagyon nehéz okos következtetéseket levonni, de látható, hogy itt pozitív trendek vannak. Amikor az ember megpróbál valamit szabályozni, mindig sok kérdőjel mer- merül fel. Jó lesz így, nem lesz jó így vajon, de a bizonyosság csak a tapasztalat után áll be. Említette Paul Rübig, amíg még hajnali négyig tartott az egyezkedés roaming ügyben. Erre én is emlékszem. Akkor nagyon megosztottak voltunk. Voltak olyan tagállamok, akik a kiszabott határokról úgy vélekedtek, hogy ez túlságosan magasak, más tagállamok azt gondolták, hogy ezek túlságosan alacsonyak, és próbáltuk megtalálni az arany középutat. Szerintem legalább két óráig tartott az, amikor az optimális szintet megpróbáltuk megtalálni. Kérdezném, hogy a tapasztalatai alapján, illetve a statisztikák alapján van-e ilyen optimális felső szint? Egyáltalán van-e értelme annak, hogy nyomást gyakoroljunk? Elképzelhető, hogy ez a nyomást majd negatív hatásra jár a piacra? Második kérdésem. Azt hiszem, hogy egy elég erőteljes beavatkozásra került sor. A kérdésem, hogy nem közeledünk-e ahhoz a ponthoz, hogy a piacot magára kell hagynunk, a piac maga is megtalálja, hogy mi az optimális működési módszer. Koklicsak úr is említette, hogy a piacok nagyon komplex szerkezetek. Ne hagyjuk a piacot magára, hogy maga találja meg, mi az optimális modus operandi. Van értelme annak, hogy az Európai Unió beavatkozik? Lehet, hogy ez nem mindig túl sikeres. Köszönöm szépen. Tereza Griffin következik. Uh, thank you, Paul. And... Köszönöm szépen, Paul, és elnézést, hogy elkéstem. Nagyon sok minden történik. Egyszerre, ahogy gondolhatod, és nem tudom, hogy hogy a másik Tereza éppen most mit csinál, de nagyon érdekes lenne tudni. 17 éves leányról szeretnék beszámolni, aki a barátaival uh, utazott, szeretett volna nekem üzen, üzenetet küldeni, hogy rendben van, és egy olyan óriási uh, telefonszámlával érkezett haza, hogy uh, szívrohamot kaptam. Úgyhogy az Egyesült Királyságban ez a rendelet rendkívül sikeres volt, nem csak a nyaralók közében, hanem a munkavállalók szabad mozgása miatt is. Kollégák említették a költségeket, az egyéb költségeket, és én, aki szeretnék maradni az Európai Unióban, elmondhatom, hogy egy dolog, hogy a Rome Like at Home nagyon népszerű az Egyesült Királyságban, de nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni ennek a roaming piacnak a képe a Brexit után. Esetleg, hogyha önöknek van valami elképzelése erről, nagy érdeklődéssel hallanám. Köszönöm szépen. Számomra van egy a részemről, meg két kérdésem. Az első, hogy jog, a szabály alapján megalapítottuk, hogy nem eurocent per megabájt alapon akarunk mérni, hanem euró per gigabájt alapon. Kérem közvetlenül, kérem önöket, hogy a statisztikákat ennek alapján állítsák össze, illetve tegyék kölcs, közzé, hisz a fogyasztó és minden érintett számára jobban érthető. A másik érdekelne, hogyan látják a frekvencia aukciók kérdését. Tehát milyen opciók és lehetőségek vannak a berek részéről e, e, előkészítve a tagállamok számára, nem volna lehetőség arra, hogy egy európai gigabyte börzét hoznának létre, ahonnan, ahogy Tosanovszki úr is említette, a nagybani nagykereskedelmi ár, áron lehetne keretek között, meg keretek között Európában egységesen értékes lehetne vásárolni ezeket egy ilyen bőrzerendszerben. Ez európai szintű versenyt tenni lehetővé. Parancsoljon. Köszönöm szépen a képviselők kérdéseit. Megpróbálok válaszolni is rájuk. Talán a legkönnyebb a gigabyte és euró összefüggése. Sokkal észszerűbb intézkedés ez a végfelhasználók számára, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy ilyen formában állítsuk össze a jelentéseinket, különösen, amikor legközelebb önökhöz látogatunk. Volt néhány kérdés, arra vonatkozzak, hogy a beruházásra milyen hatása van, a belső piaci, a hazai árakra milyen hatása van mindennek, és valaki arra is kitért, hogy ennyire rövid idő után nehéz teljes mértékben értékelni ezeket a változásokat, ezzel egyetértek ami nagyon nehéz az értékelésben, a beruházásokra vagy a belső piaci árakra való hatás értékelések. Nem tudjuk, hogy mi történt volna akkor, ha nincs Home Like at Home. A Berek különböző kontextusban végzett tanulmányokat, például az fúziók hatásáról olyan piacokon, ahol fúzió következtében négy helyett három szolgáltató maradt, hogy ezen piacokon mi lett ennek a fúziónak a hatása az árakra és megnéztük azokat a piacokat is, ahol nem történtek ilyen fúziók. De emlékeztetek arra, hogy óriási mennyiségű adatot kellett gyűjteni, és óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy ezeket tudjuk elemezni. Úgyhogy az utolsó kérdés a belföldi árak, illetve a fúziók összefüggése akkor lesz világosabban látható, amikor már egy kicsit több időt telt el a nagyon ciklikus a beruházás jellege, és ezért nagyon nehéz rövid távon kibogozni azt, hogy éppen mi történik. Lehet, hogy ezt hosszabb időre lebontott tendenciák alapján kell vizsgálni a ciklikus jelleg miatt. Aztán a rossz minőségű szolgáltatások, mert a hálózat nem bírja el a megnövekedett volument. Volt kérdés arra vonatkozólag is, hogy a belföldi árképzés hogyan alakul, és bizonyos piacokon miért lehet 30 euróért korlátlanul ö, használni a telefont, miközben más országban nagyon eltérő ettől az Éris ország is egy olyan piac, ahol van olyan szolgáltató, amely korlátlan szolgáltatást ajánl. Ez igazából a belső piacok versenyhelyzetétől függ, nem a Rome Like at Home-tól. Persze ennek is volt rá hatása. De persze ezek a dinamikák a, függenek a szolgáltatók számától, az MVNO-k számától az, egy, az adott belső piacon, illetve egyéb magatartási formáktól. Úgyhogy azt gondolom, hogy piacról piacra valóban nagyon nagyok az eltérések hallottunk cseh problémákat. Valószínűleg a, uh, fel kellene venni a nemzeti szabályozó hatósággal a kapcsolatot, illetve ha van versenyhatóság, akkor azzal is, hogy ők lépjenek. És uh, természetesen a javasolt fúziók esetében nagyon fontos, hogy a DG Comp és az Európai Bizottság vizsgálja, hogy ennek milyen hatása lehet a fogyasztókra, illetve a verseny csökkenésére, hiszen ennek alapján engedélyezik vagy tiltják meg az adott fúziót. Volt kérdés arra vonatkozólag is, hogy mi az optimális határa a nagykereskedelmi tarifáknak, és hogyha ezt túlságosan nagy mértékben csökkentenénk, annak lenne káros hatása, vagy nem. A verek véleménye ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy egy megalapozott döntést tudjunk hozni ezzel kapcsolatban, ahhoz a mögöttes költségeket jól meg kell értenünk. A költségelemzés emlékeztettek rá, hogy amikor hajnali négyig tárgyaltunk a plafonokra, akkor nem állt a rendelkezésünkre elég minőségi információ. A Berek által benyújtott mo- mostani jelentés már sokkal részletesebb árképzési modellezést tartalmaz. A plafonok legyenek elég magasak ahhoz, hogy a megnövekedett forgalom megnövekedett költségét még a plafon alatt tudják tartani a szolgáltatók, illetve lehetséges, hogy tagállamonként a földrajzi helyzettől és a népesség eloszlása miatt más-más lehet egy hálózat létrehozásának és fenntartásának a költsége is. De itt már tényleg nagyon komoly részletekben megyünk, és igen, minél alaposabb információnk van a költségekről, annál pontosabban tudjuk meghatározni a plafonokat. Hol ne avatkozzanak be a szabályzók. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban a mögöttes filozófia, a meglévő keret mögötti eh, filozófia, illetve a rendeletek mögötti filozófia az, hogy a rendeleti beavatkozás akkor van szükség, hogyha a piac kudarcot val, és csak akkor van szükség arányos intervencióra, olyan intervencióra, ami arányos a piac kudarcával látjuk, hogy a magas roaming díjak például egy piac kudarcának az egyértelmű jelei. Mitől nem működik egy piac? Ez függ attól, hogy milyen szolgáltatók, milyen módon tudnak ott működni, illetve attól is függ, hogy a fogyasztók hogyan tudják összegyűjteni az információt és értékelni a vonatkozó költségeket roaming tekintetében. A Home Like at Home lehet, hogy nem a legmegfelelőbb eszköz a beavatkozásra, de óriási eredményeket ért el már így is, így a végfelhasználók helyzete sokkal jobb, mint korábban volt. Mit történik a Brexit után? Volt erre vonatkozó kérdés is. Minden attól függ, hogy pontosan hogy fog kinézni a Brexit. olyan jó tehetség nem vagyok, hogy ebbe, erre a kérdésre bátorkodjak válaszolni. Értjük, értjük, mondja az elnök. Káosz lesz, az egész biztos. Reméljük nem. Nem pontosan értettem a kérdését. Nos, ami a spektrum odaítélését illeti, Európában. Nos, vannak olyan tagállamok, ahol 700 megabitre adták meg a spektrumot, máshol ez egészen más arány. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakulnak ezek a tendenciák a következő években. Elképzelhető, hogy elképzelhető, hogy egyes tagállamokban több piaci szereplő lesz, más tagállamokban lehet, hogy csökkennek majd a a költségek ezzel kapcsolatban. Az biztos, hogy egyre nő az adatfelhasználás, és a szolgáltatók számára valószínűleg az lesz az egyik legfontosabb törekvés, hogy ezt az igényt ki tudják elégíteni, és a legmodernebb technológiákból ezt meg tudják oldani alacsonyabb költséggel. mint hogyha a jelenlegi frekvenciákat használták, és 4G-s technológiá után túllépve azt gondolom, hogy ez mindenkinek jót tesz majd. Tagállami kompetencia, a sáv szélesség, odaítélése, frekvenség, frekvencia odaítélése, és az rspg vel kapcsolatban is, ez egy egész hosszú folyamat. Egyébként informálisan ez már elkezdődött, és a spektrummal foglalkozó hatóságok azt gondolom, hogy nagyon jól tették, hogy ezzel kapcsolatban megosztották egymással az eddigi tapasztalatot. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy kiválóan elkezdődött ez a mai nap. Most következik akkor a második egység. Mi a helyzet Karinsz úr kérdésével? A berek elemezte, hogy hogyan változott a hazai piac a roaming szabályok változása után? Erre tudna válaszolni? Bizonyos országokról tudok. Nem, nem hangzik a válasz, ezt, a, ezt az elemzést még nem végeztük el, de szerintem a Berek munkaprogramja alapján ezt meg, tud, meg fogjuk tudni tenni. De szerintem mindenképpen nagyobb rálátás kéne, egy kicsit tovább kéne várni, mert meg előlegezni, nagyon nehéz azért, mert nehéz azt utólag megmondani, hogy roaming nélkül hogyan néztek volna ki az otthoni árak. De egy dolgot láthatunk, vannak olyan szolgáltatók, akik roaming nélküli csomagokat is, felajánl- is ajánlottak, és aztán voltak olyan szolgáltatók is, akik ezekből az, akik a csomagokból kivonták, kiszedték a roamingot, tehát biztos volt hatás Biztos volt hatással ez a roaming rendelet a helyi piacra, az egészen biztos, de hogy ez pontosan hogy nézett ki, azt még nem tudjuk. Elnök, köszönöm szépen! Most arról fogunk beszélni, hogy a szolgáltatókra mi hatással volt a Roaming Like at Home. Néhány szolgáltatót hívtunk meg, Lisa Full, kolléga, aki az európai aki, aki az európai szolgáltatók hálózatának elnöke, az etnoi, de az ESCO-ban is ott van, ha jól tudom, az Európai Kiberbiztonsági Szervezetben, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen hatásokkal számolnak a jövőre nézve parancsoljon. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszöntet mondani Rübig úrnak, de Buzek úrnak is köszönöm, hogy a Telekom iparágot, iparágat is meghívták a a mai ülése, de az Exorról megígérem, hogy nem fogok beszélni, az ugye a kiberbiztonsági vonal, az Etnorról fogok inkább beszélni, a telekom hálózatokról. Köszönettel tartozom Godfrey úrnak is, illetve a kollégáknak, a parlamenti képviselőknek, illetve a bizottság képviselőjének is. Ez a téma egy nagyon látható téma. Az Etnonnak én vagyok a főigazgatója, ahogy ezt említett elnök úr is, ez az, Euró, ez az európai hírközlési szolgáltatók legfőbb hálózata Európában. Az európai digitális, hálózat, az európai digitális hálózatokban a legnagyobb beruházásokat mi tesszük? A T-Mobile, a Telefonica, az Orange, a Proximus és a TIM mind tagjaink például. Egy fontos dolgot előre bocsátanék. Arról van szó, hogy pontosan mivel is foglalkoznak leginkább az európai szolgáltatók. Hogy a parlament és a bizottság is elmondotta, ma az a legnagyobb prioritás, a legfőbb prioritás, hogy megfelelően modern hálózatokat tudjunk a felhasználók, a magánszemélyek, illetve a vállalkozók rendelkezésére bocsátani. Tehát az 5G-t próbáljuk meg elindítani Európában, illetve a különböző szálas hálózatokat próbáljuk kidolgozni. A beruházások 70%-a erre irányul, hogy a legmodernebb csúcstechnológiát tudjuk nyújtani. 45 milliárd eurót fordítanak a szolgáltatóink az új hálózatok kiépítésére és a különböző berendezésekre. A verseny jelenleg globális mértékben történik, tehát globális riválisaink vannak, és ez meghatározza a telekom ágazat jövőjét is, és minden európai, minden európai vállalat érdeke az, hogy megfelelően helyt tudjunk állni. Nézzük a Roam Like at Home projektet. Nos, nagyon kíváncsiak vagyunk mindig a szolgáltatóink tapasztalataira, azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan lehet a legjobban megvalósítani. Azt gondolom, hogy a kiskereskedelemben, a kiskereskedelmi eh, árakban eh, és a szolgáltatás minőségében nagyon pozitív visszhangot váltott ki a Roam Like at Home. Mindenki nagyon pozitívan reagált erre. tagjaink mind arról számoltak be, hogy alapvetően az átállás nagyon problémamentes volt, semmiféle zöggenő nem volt, és ezáltal az adatforgalom is eh, megnőtt Gatfri úr adatait. Mi is ismerjük, egyértelmű, hogy hatalmasat nőtt az adatforgalom. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatóinknak nagyon rövid idő alatt nagyon nagy beruházásokat kellett kieszközölni. Én ezt mindig el szoktam mondani az embereknek, hogy a roaming díjazás eltűnt, de emögött a szolgáltatóknak hatalmas munkát kellett elvégezni, gyakorlatilag ugyanazt a munkát, mint a roaming eltűrése előtt. És nagyon fontos az, hogy az összes EU-s tagállamban elérhető legyen ez a szolgáltatás. Tehát a szolgáltatásért már nem számlázunk ki újabb összegeket, viszont mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a, hogy a fogyasztóink ingyenesen élvezzék ezeket a szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy az összes szolgáltatónak alkalmazkodni kellett az új rendszerhez, ez egy hatalmas munka volt, műszaki szempontból is, de szervezési szempontból is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az összes tagunk ezt sikeresen megoldott, ezt a feladatot és örülök annak is, hogy intézményi oldalról szintén elismerik ezt a munkát. A hírközlési, a hírközlési szolgáltatók azt gondolom, hogy sokat tettek azért, hogy a Room Like at Home sikeres legyen. A jelennel kapcsolatban is azért fölmerülnek kérdőjelek. A kérdés az, hogy mi a helyzet a nyomás gyakorlással? Ugye a beruházó közösség számára meg kell indokolnunk, hogy miért ruházunk be és hol ruházunk be, de csak úgy, ahogy a Rom Like at Home esetében mi mindig is partnerek leszünk, tehát mi a megoldás részét képezzük, nem a probléma részét. Hogyha pedig az iparban egy tágabb kitekintést teszünk, akkor úgy látom, hogy nagyon kevés derogációt kértek csak, vagy nagyon kevés derogációt adtak meg. Ez azt jelenti, hogy a szabályok működőképesek, sőt, jól működnek. Azért mondom ezt, mert számunkra, az iparák számára a stabilitás, illetve a szabályok változatlansága rendkívül fontos és ugye nyakunkon az 5G-re való átállás. Egyetlen beruházó sem örül annak, amikor azt közlik vele, hogy a roaming bevételeknek búcsút mondhat. Kevesebb forrásból kell gazdálkodni, de beruházási szempontból a legfontosabb az, hogy meglegyen a jogbiztonság. Éppen ezért folytatjuk a munkát a szabályozókkal, hogy javítsuk a szabályok alkalmazását, és azt gondolom, hogy ebből végső soron leginkább a fogyasztó profitál. Szolgáltatóink, tagjaink azt mondják, hogy bizony voltak visszaélések is, illetve gondot jelentett az is, hogy a méltányos felhasználást is nem mindig tudták megfelelően használni. Nagyon fontos az, hogy a szabályokat pragmatikus módon tudjuk alkalmazni. Négy alapgondolatot szeretnék búcsúzóul örökre hagyni. Nem hoztam magammal egy prezentációt, csupán szavakban mondom ezt el. Az európaiakat, az európaiaknak a lehető legjobbáron szeretnénk a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtani és szeretnénk, hogyha Európa, legalább, az Európai Unió meg tudna felelni a versenyben a világon, a világban elhelyezkedő riváliseinak. Mint említettem, a, szolgáltatás, a szolgáltatók a megoldás részét képezték, és nagy részünk volt a sikerben is. A harmadik dolog, nagyon fontos a konstans szabályzó környezet, alapvető fontosságú. Beruházási szempontból ez egy különösen érzékeny időpont most. A negyedik üzenet pedig az összes tagunk, és az etnó is természetesen, a BEREK, az Európai Bizottság, a tagállami szabályzók és az Európai Parlament rendelkezésére állunk, bármikor együttműködünk, nagyon szívesen önökkel. Köszönöm. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen következő hozzászólón következik, a harmadik. Mihály Kramer, aki managing partner Ventokomnál. A mobil virtuális házati szolgáltatók perspektíváját kínálja majd nekünk. Érdekes tevékenység, ezt parancsoljon. You can, ah, it works now. Okay. Uh, thank you. Köszönöm a meghívást. Azért vagyok itt, hogy bemutassam a kis európai szolgáltatók világát, a virtuális hálózati működtetők osztrák piacon való működés, ez egyik legversenyerősebb piac 20 éve vagyok ebben az ágazatban, korábban vezérigazgató voltam, e, Telekom vállalatoknál, mint az Orange, Telenor, iPlus Németországban. Úgyhogy jól ismerem az ipart, ezt az ágazatot, és a roaming fejlődését is évek óta tárgyaljuk e témában. Először is Szeretnék rövid vezetőt tartani a vállalatról magáról. Mi alapítottunk. Ezt rögtön az Orange és Hutchinson összeolvadása után, Ausztria összeolvadása után hoztuk létre ezt a vállalatot. Egyfajta a válasz volt ez a mergerre. 2013-ban hoztuk létre a vállalatot, és az osztrák piacon 15 januárjában kezdtük el a működést, Szlovéniában pedig tavaly májusban. És elértünk Ausztriában egy 6,5%-os piaci részesedést, 3,5 év alatt, Szlovéniában pedig egy év alatt 2%-ot. Ez elég jelentős eredmény, hiszen gondoljunk arra, hogy többé-kevésbé eh, egy piaci hézakban működünk, a nem vállalatok ügyfeleknek, hanem ö, otthoni, tehát ö, magán embereknek háztartásoknak, és az Ausztriában nagyon fontos mobil broadband széles sávú piacon. Itt a kiskereskedelmi fogyasztók, akik a smartphone-jain forgalmaznak, és ez a piac is 10%-kal nőtt. Hogy tudtuk ezt elérni e- ezen a nagyon kemény versenypiacon? Egy nagyon sajátságos ajánlatunk van, mint virtuális mobiloperátoroknak, szolgáltatóknak mi teljes átlátotosságot és teljes méltányosságot ígérünk, és az ajánlatunk az, hogy sosem növelünk árat, ha talál, olcsóbbat találnak nálunk, a tarifában, akkor mi meglép. Tehát nem kell a tarifát váltson a fogyasztó, mi megtesszük helyette, ha van olcsóbb lehetőség az ő sajátságos fogyasztására. Így tudtunk áttörést hozni a piaci részesedésünkkel. Mi a hatásunk a piacon? Itt a, a, az árképzési indexet látjuk, ezt az osztrák hatóság, ágazati hatóság mérte fel. A az Orange összeolvadás után azonnal nőttek az árak. Látják? Az átlag árat, amely 83-ról 104-re ment fel, ha jól látom. Amikor elkezdtük a fő márkánkkal, a hottal az osztrák piacon, 2015-ben, lementek az árak megint. Hiszen egy alacsony versenyhelyzet hozott létre a vállalat összeadás. Mikor bevezettük a hatot, lementek az árak. Tehát irányítottuk a versenyt, nem csak a szabályozó hatóság, a, a, a, hanem a versenyhivatal is rámutatott erre Ausztriában. Büszke vagyok erre, de veszélyben van ez a versenypozíciónk, hiszen különösen a nagykereskedelmi roaming rendszer veszélyezteti ezt. Hogy beszéljek néhány hatásról, amelyet talán már ismernek, de talán azt nem tudják, és vannak elő hírek, hogy a roaming felhasználás növekmény hatása nem olyan nagyon nagy az MVNO-kra vonatkozóan. Felhasználási minták szerint alakul ez. Sokan azt mondják, hogy ez csak egy a nyári hónapokban érzékelhető szezonális hatás, Nézzük azért meg, mik a hatások. Lehet, hogy ismerik önök is, de azért nézzük át még egyszer. Az első hatás a fogyasztói oldalon, hogy több ember használja a roamingot külföldön. És a felhasználási minták is változnak, főképp növekednek. Nézzük meg a fogyasztókat. Ez a hat márkánk képe 800 ezer előfizetőnk van. Látják, hogy a felhasználók száma, akik roaming szolgáltatást használnak az Európai Unióban, kétszeresére nőtt körülbelül. Hogy elosztassuk azt a félreértést, hogy az MVNO fogyasztó nem használnak annyira roamingot, hát 70%-a a, a fogyasztóinak legalább egyszer egy évben használ roamingot. És nincs szezonalitás a növekedésben, a fogyasztói növekedésben Még olyan hónapokban is van növekedés, amikor nincs szabadságolás, nincs nyaralás. Hogy áll a helyzet a percekkel, az egy felhasználódó percekkel? A beszélgetés díjak, ugye mindig adatokról beszélünk csak, de a beszélgetés percek átlagban majdnem ötszörösére nőztek a romláket home előtt és utáni időszakban. Itt sincs nagyon szezonalitás, sőt, nagyobb a növekmény ott, hogyha mikor nincs szabadság. Egy nagyon ütős adatot látunk. Az adatforgalom robbanásszerűen nőtt, majdnem 45-szörösére a Rome Like at Home előtt és után, és itt is a nem szezonális hónapokban magasabb, mint egyébként. Áttekintés. Here we go. Data and voice services. Az adat és beszélgetés szolgáltatások hatalmas növekedést mutattak. Azt említeném meg különösen itt, hogy az első évről a kettes, a második évről a Rome Like at Home növekmény. Figyelembe véve, hogy a nagykerárak 20%-os csökkenést mutattak, míg a növek, a felhasználás növekedés pedig 100%. abszolút nem hatékony a szabályozása nagy, nagy kereskedelmi oldalon. Miért nincs hatása? A Berek előadásában is elhangzott, hogy az árak a nagy kereskedelemben a szabályozott árak alatt maradnak. Van egy sajátos kifejezés, az egyoldalú vásárló. Ebben az ágazatban gyakran használt koncepció, Például van egy hálózati működtető, szolgáltató Ausztriában, és van egy Németországban. Ha az osztrák átküld egyet Németországba, Ausztriából, és visszafelé is akkor, ugye ez roamingnak számít. Ha a forgalom egy ugyanaz a szinten van, akkor ezt kiegyensúlyozott forgalmazásnak nevezzük az ágazatban. Ugyanazt összeget fizeti a német, meg az osztrák szolgáltató nem számít, hogy milyen díjazással. Ám van egyensúlytalan forgalmazásuk, egyik országban megy csak a másikba. Ez fokozatosan növekedhet, és ezeket nagyon-nagyon marginális alacsony áron árazzák. Ezt a kereskedést csak akkor lehet megszervezni, ha mind a két oldalon szerepülünk a hálózatban. tehát tudunk. Ha kiszolgálják nálunk is, és a másik országban is. Tehát a szolgáltatók között irányított és keres, ez a forgalmazás és kereskedés tárgya. Ugye a, mobil, a virtuális szolgáltatánál nincs hálózat, hanem használjuk az osztrák hálózatot, mi MVNO-k vagyunk. Persze nagyon sok ügyfelünk megy át Németországban mondjuk, vagy más országokban, roaminggal, mivel nincs mivel kereskednünk, minket mindig a szabályozott plafonáron díjaz, díjaznak. Nincs kapacitásunk, nem tudunk keresni, nincs mivel kereskedni. Mit jelent ez voltak éppen? Látták a berek jelentésben, és itt összefoglalom, a ténylegesre árak, amelyeket kifizetnek, jóval alacsonyabbak, mint a szabályozott nagyker plafonok, és ez a mobil virtuális működtetőknek hatalmas hátrányt jelent, hiszen még a plafonárat kapjuk. És a reál árak a kiegyensúlyozott és kiegyensúlyozatlan forgalmazás kombináciából adódnak, és a kiegyensúlyozott forgalom, amelyet mind a két részről fizetnek, nem is számít be ebbe. az igazi különbséget a, a egyensúlytalan forgalmazás okozza, amit sokkal alacsonyabban áraznak, mint amit itt látunk. De még a berek, értékben, berek értékelésben is látták azt, hogy azok az árak, amelyet mi MVNO-k fizetünk, 50%-kal magasabbak, mint a szolgáltatók, a hálózattal szolgáltatók, amit egymásnak fizetnek. Most egy ábrán mutatom azt, hogy mi történt a roaminggal Ez mutatja a roaming bevételeinket a romláket home előtt és után. Igen, maradt némi mm, bevételünk, mert az out of bundle hívásokból, meg hazai meg roaming díjakból is, de mutatom a költségeket, amelyek felmerültek. A Roam Home előtt ugye egy kis marzsal azért tudtunk működni, tudtunk egy kis bevételmarzsot elérni, ám utána hatalmas veszteséget könyvetünk el. 2017 harmadik három évben abszolút értékben a veszteség majdnem 690 ezer euró volt, ez egy kisvállalatnak hatalmas csapás és aztán 900 ezerre nőtt ez a veszteség 18 harmadik negyedévében. Tehát 20%-kal levitték a nagy kerárakat, miközben a, a fogyasztás meg még nőtt. Összefoglalva ennek hatásait, az öt negyed évben, a romlák és után a veszteség évente két és fél millió, hogyha évre bontom, ez pedig 20%-a a forgalmunk, és 40%-a a nettó profitunknak ez, amit felemészt. Mi az összefoglalás mindennek? És utolsó üzenetem voltak éppen a lényegi üzenetem. Mi, mint MVNO-k, vagyunk az irányító erő az árcsökkentésben, eredményességben, innovációban, nagyon sok országban. Mi szeretjük a romláket homot, mert egy pontosan illeszkedik a mi ajánlatunkhoz. Üdvözöljük, üdvözlik persze az előfizetők is, és a digitális egység és belső piac célját szolgálja. Ez összefüggésben fontos megemlítenem azt, sosem volt számunkra opció az, hogy hogy roaming nélküli tarifát valósítsa meg, vagy, vagy, vagy rá, tegyünk egy plusz díjat a roamingra. Nem ezt akarjuk, hiszen mi versenyben vagyunk, egy, egy erős versenytárs vagyunk. Ám hogyha a nagyker rezsimet rendszer úgy, tar, úgy, úgy marad, ahogy van, akkor középtában van egy kockázata ennek. Mert ahogy mutattam több dián, a a wholesale plafonok csökkentését többszörösen ellensúlyozza a fogyasztás növekvés, és mi a helyi piacon, minket ez gyengít. Ez a veszteség tényező a roaming forgalmazásban. Ezért mi a teendő? Mi szerintünk legalábbis? Drasztikusan kell csökkenni, csökkenteni a nagyker árplafonoknak, nem csak a adatokra vonatkozó, hanem perc alapon is, és új mechanizmus kell elindítani, mely csökkenti a nagykerárakat összefüggésében a nemzeti adat ár színvonalaknak. Hogy összevetést éljek. Itt látják a, a nagyker árszabályozást, számait. 2013-ban még az Orange Hutchinson összeolvadás a árat nemzeti szinten, a tagállami szinten rögzítette és még 2013-ban is, ami 5 évvel ezelőtt volt, amikor még csak 3G-ről volt szóval sokkal alacsonyabb felhasználásról, a gigabyte ár 1,7 euróra rögzült, kétszer 22-ben, 10 évvel később, miközben robbanás zajlik le, még mindig magasabb, mint ami 2013-ban rögzült. Köszönöm. Ja, richtig herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Látjuk, hogy különféle szempontból lehet ugyanazt vizsgálni, és ennek a sorozatnak folytatásaként David Martinnek adom meg a szót, aki az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezetnél a Bajknál fő jogi tanácsadó, aki az ő szempontjából tárja fel, mi történik a piacon. Köszönöm egyébként a szervezetének, hogy támogatta az Európai Parlamentet ebben a nagyon jövőorientált vitában. Köszönöm, parancsoljon a szó. Good morning everyone. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a bevezető szavakat, illetve a meghívást, hogy itt lehetek. Megtiszteltetés, hogy ezen a témával kapcsolatban az intézményekkel és más érdekelt felekkel együtt dolgozhattunk nem az kértség, hogy a roaming az a zászlós hajója azoknak a cselekések, cselekedeteknek, amiket az Európai Unió az fogyasztók érdekében tud tenni. Régen, hogyha az ember külföldre utazott, utazott, vagy kikapcsolta a telefonját, vagy imádkozott, hogy senki ne hívja fel, mert óriási meglepetésekként csapódott le ez a számlánkom. Most már használhatjuk a mobiltelefonjainkat a különböző Európai Uniós tagállamokban, és világos abból, amit hallottunk az előttem szólóktól, hogy a Rome Like at Home vonatára felugrottak a fogyasztók, és lelkesen használják ezt a lehetőséget. Ideje volt, ezt szeretném mondani, mert ez az egységes piac, a digitális egységes piacnak is az egyik alappillére, hogy az állampolgárok számára is működőképes legyen. Ismét és ismét el kell mondani világosan és hangosan, hogy a roaming siker vásárlói szempontból, fogyasztói szempontból, az EU szempontjából, és azt gondolom, hogy büszkéknek kell lennünk arra, amit sikerült elérni sok időbe telt, és nagyon sok erőfeszítésbe különböző egységek és érdekelt felek intézmények részéről. Ne becsüljük alá az elért eredményeket, hanem építsünk rá. Látjuk, hogy vannak még fennmaradó problémák, amikkel foglalkozni kell például. Most a nagy kereskedelmi plafonok és ezekkel a piacra gyakorolt hatása a kérdés, ezekkel a jövőben még foglalkozni kell. Előre tekintve még két dolgot szeretnék említeni, az egyik – a méltányos használati politika, a másik pedig a nagykereskedelmi plafonok kérdése. A méltányos használattal kapcsolatban mindig azt mondtuk a kezdetektől fogva, hogy a szabályok egy kicsit túlzásokba esnek. A végrehajtási jogi aktust, hogyha szeretnék felülvizsgálni, akkor ne feledjék, hogy ezeket a szabályokat lehetne egyszerűsíteni. És mindig az legyen a cél, hogy a felhasználóknak ebből ne legyen kára. Fontos ez a mi részünkről. Az tagállami tagszervezeteinktől hallottuk, hogy voltak visszaélések és problémák a méltányos használat kérdésén belül. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezen a területen még van javítani való. Ami pedig a nagykereskedelmi plafonokat illeti. Úgy gondolom, hogy világos, hogy ez az egész rendszer fenntarthatósága szempontjából alapvető, csak úgy, mint a piaci verseny szempontjából. A piaci verseny azt jelenti, hogy nagyobb a választási lehetősége a fogyasztónak, és jobb árak állnak rendelkezésére. Ez nagyon fontos. A nagykereskedelmi plafonok szerintünk mindjárt a kezdetektől fogva lehettek volna alacsonyabbak. A jelentésben azt olvassuk, hogy az EP és az ITRE szakbizottság is kiadott jelentéseket, amik szerint, ha a plafonok az aktuális költségeken lennének, az akkor tízszeresére kéne csökkenteni őket. Tehát a plafon még mindig tízszerese, mint a valós költség. És ez problémákat jelent az MVN-oknak és más szolgáltatóknak, üzemeltetőknek, a piacon. Ezért ezt felül kell vizsgálni, ezeket a plafonokat nagymértékben csökkenteni kell, hogy megmaradjon a verseny a piacon. És még hosszan beszélhetnék arról, hogy a roamingot a fogyasztók számára mennyire hasznosnak tartom, mennyire előnyösnek, de a fő üzenetem itt ma az, hogy ez egy sikertörténet, de tekintsünk előre, és javítsunk még azon, ami már is a rendelkezésünkre áll. Volt egy kérdés arra, hogy az Európai Uniónak hogy, hol kéne kilépnie a piac szabályozásból és hagyni a piacot önmagának szabályozni. Szerintem senki nem akar visszatérni arra a pontra, ami az EU-s szabályozás előtt volt. Legyünk büszkék rá, amit elértünk, építsünk rá. A globális roaming a verseny problémák a belső piacon belül és hasonló problémák esetén haladjunk tovább a munkával, próbáljuk meg egyszerűsíteni a rendszert, és még igazságosabbá tenni a fogyasztók számára. Illetve a nagykereskedelmi plafon kérdését érdemes lenne minél hamarabb megoldani, mert ez egyre nagyobb problémává válhat a jövőben. Illetve az adatok költsége valamint a plafonok párhuzamba hozása is egy fontos feladat lenne. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani ma. Örömmel válaszolok a kérdésekre. Alig használtam fel az időmet, úgyhogy most több lehetőségünk van a vitára. De köszönöm szépen, hogy a roaming korlátozásokat bevezették, és kérem, hogy folytassák a munkát ebben az irányba. Elnök, köszönöm szépen. Nagyra értékeljük azt, hogy 2006 óta, az osztrák elnökség óta ön is együtt dolgozik velünk ezen a témán. Most megint osztrák elnökségnél tartunk, látjuk, hogy európai szinten haladnak a dolgok, és rendkívül hálásak lehetünk azért, hogy sok ember kötelezett, elkötelezetten részt vesz ebben a munkában. Köszönöm az előadóinknak a prezentációkat, és ki más kapna szót, mint Kumplanátri asszony. Köszönöm szépen. Nem vagyunk itt sokan, de számunkra nagyon fontos ez a kérdés. Most kérdezni nem szeretnék, de egy megjegyzésem lenne. A Berek képviselő azt mondta, hogy a roamingra olyan nagyon nagy hatása nem volt a beruházásoknak és a tudatosságnak. Én szerintem a BEUK például megkérdezte a nemzeti tagszervezeteket, hogy milyen árakat látnak elképzelhetőnek, úgyhogy azt gondolom, hogy a, ez, illetve a tudatosítás nagyon fontos volt, és a cégek sem tudnak valamit eladni, hogyha nincsenek arra jelentkező felhasználók. És látjuk, hogy mekkora volt az igény az adathasználat növekedéséből. Köszönöm a nagyszerű előadásokat, és szeretnék emlékeztetni erre a régi dokumentumra. A bizottság javaslata 8,5 gigabit volt. Csak az eredményt láttuk, az MVNO-ös előadó az eredményt mutatta be. 8,5 eurós javaslat volt a bizottság részéről 2022-re, miközben tudjuk, hogy a kiskereskedelmi ár 1,3 volt, hogyha a Parlament odafigyeltek volna, a parlament nagy többsége azt akarta, hogy 3 euró legyen gigabitenként, és 2022-re csökkenjen 1 euróra. A jelenlegi helyzet a három oda tárgyalások eredménye volt, a tanács ugyanis 10 euróval indult, a bizottság 7.7-ről indult, most 6-nál tartunk, és másfél hónap múlva 4,5 lesz a plafon. Ha bárki szeretne ez hozzászólni, és azt mondja, hogy a parlamentek nem volt igaza, és jó volt a bizottság javaslatát elfogadni, vagy a tanácsot és a nagy szolgáltatókat kellett volna követnünk, akkor lelkük rajta tegyék meg. De mi azt szeretnénk, hogy legyen nagyobb a verseny, és tudjuk, hogy a cégek is készen állnak a versenyre, és a nagyon is szükséges beruházások megtételére. Most a nagy kérdésre térnék rá, amit kirajzolódott bennem. Ahogy Fur asszony mondta, szükség van a beruházásokra, szükség van a spektrumba való beruházásra is. Látjuk az 5G első eredményeit. Olaszországban ez e, Olaszországban egy ember tízszeresét fizeti egy finnek. Hogyan fogunk így jó digitális egységes piacot létrehozni, hogyha a telekom cégek csak Európában tudnak e, beruházni, és az egyes tagállamokban nem. Ezt a berekben, az EU-s jogszabályokban nem tudtuk megoldani. Nem tudom, egyébként egy berek egyébként tudna többet tenni, de tudjuk, látjuk, hogy már következik, jön a következő időszak, és itt is egyenlőtlenek lesznek az országok helyzetei. És hogyha egyszer megfizettük a spektrum kiterjesztés árát, mi lesz ennek a használ, haszna? És miért vannak ilyen nagy ö, ö, különbségek? 220 megabit az éves használat Ausztriában, Németországról, ha szeretnénk tudni, ott 26, egy tizede az osztrák spektrum használatnak a német. Tehát mihelyt az cégek kifizetik a spektrumváltoztatás költségét, utána nem használják. Úgyhogy igen, vannak még lehetőségek a piacon, hogy mélyebb rásunk, de szerintem Sajnos még nem látható sehol a spektrum használat értékeléséről semmilyen beszámoló. Remélem majd a felülvizsgálatban a bizottság valamilyen információt fog erről gyűjteni. Én erről rengetegszer kérdeztem, de soha senki nem válaszol rá, hogy a spektrum használatot miért nem elemezzük. Ha már az árakat nem tudjuk megváltoztatni, akkor legalább a használatot miért ne tudnánk elemezni, hiszen látjuk, hogy a piacon a meglévő spektrumot is nagyon különböző mértékben használják. Elnök, kér még bárki szót, igen, parancsoljon. Important, important part. Bocsánat, egy fontos dolgot elfelejtettem. Vannak itt, vannak itt kis országok is, ahol kis szolgáltatók vannak, és eh, sokszor övék maguk, maga a hálózat is. El ez sokszor előfordul a kis országokban. Ott a beruházási nehézségek bizony fölmerülnek, ami pedig a delegációt illeti szerintem nagyon jó az, és ez így fair, hogy nem minden szolgáltató élt az összes derogációs lehetőséggel. nem könnyű elérni ezeket a dolgokat, hogy meglegyen az átállás, stb. stb. De mint megvan, úgy persze, hogy sokkal jobban, sokkal jobban működik a, a piac. Tosanovszki úr, köszönöm szépen! Egy kérdést szeretnék feltenni, remélem nem lesz túl bonyolult, bár ki tudja, meglátjuk. Miért volt arra szükség, hogy ilyen invazív administratív intézkedést hajtsunk végre. A piac ezt ő maga nem tudta megoldani? A szolgáltató cégek tudták, hogy a roaming díjak nincsenek a fogyasztó kínjére. Bárki bármikor külföldre utazott, ez hatalmas költségeket jelentett. Miért kellett tehát így módon erre rákényszeríteni a cégeket? Miért nem voltak képesek erre a szolgáltatók maguk? Miért volt arra szükség, hogy a parlament tegye ezt meg, és rákényszerítse gyakorlatilag az akaratát a szolgáltatókra? Mert most ugye arról számoltak be, hogy nőtt a forgalom, nőtt a felhasználás, tehát gazdasági szempontból ez mind nagyon jó a szolgáltató cégek számára. De ugye sokan, itt többen jelentéstevők voltunk, illetve itt van a jelentéstevő is. Borzalmas találkozókat kellett, hogy végigüljünk, végigüljünk a szolgáltatókkal, akik elmondták, hogy ez milyen borzalmas lesz majd számukra. Kérdésem, hogy a piac ezt miért nem tudta el, egyrészt egyedül megoldani, másrészt miért nem látták előre? Úgy gondolom, hogy minden alkalommal ezután majd föl kell lépnünk, be kell avatkoznunk, tehát közigazgatási szempontból kell gyakorlatilag ezeket a dolgokat irányítani. A valós kérdésem az, hogy miért van szükség ezekre a beavatkozásokra. Nagyon sok szolgáltatóval egyeztettem, és nekem magamnak is van egyfajta számítástechnikai hátterem. Én sosem értettem ezeket az érveket. A szolgáltatók, cseh szolgáltató is, vagy a T-Mobile Németországból is azt mondja, hogyha eltöröljük a roamingot, annak hihetetlenül nagy költségei lesznek. Szerintem ennek nem lesznek költségei. Mind egy, minden egy szerveren van. Egész egyszerűen a két szolgáltató el kell, el kell tudja, hogy számoljon egymásnak. Ennyi. Jó lenne, hogyha őszintébbek lettek volna a szolgáltatók, és nem kellett volna ezen a nagyon kellemetlen tárgyalási sorozaton átesnünk. Persze vannak műszaki költségek, de gyakorlatilag ezek egyformák egész Európában. De olyan hatalmas különbségek nincsenek Csehország, Olaszország és Finnország között ebben. Kérdezem, hogy a tagjaik, vagy szolgáltatóik között egyáltalán felmerül-e az, hogy, szolgált, hogy fogyasztó barátok legyenek. Kolicsák úr következik. Köszönöm. Spanyolul senki nem szólt hozzá. Én tudnék spanyolul beszélni, de azt hiszem egyszerűbb, hogyha angolul teszem fel a kérdést. A kollégám azt kérdezte, hogy miért kell rákényszeríteni az akaratunkat a szolgáltatókra. Valami olyasmit kell rájuk kényszeríteni, ami igazából nekik jó. A kérdésem az, hogy a magas sebességű internet európai bevezetésének milyen haszna van. Ez szintén, ez szintén innen indult el, és egyértelmű, hogy a szolgáltatók számára ez szintén egy hatalmas lehetőség. Köszönöm. Jó, hogy az elnök még valaki más esetleg fel szeretne tenni kérdést, nem? Kramer úr fog azt hiszem először válaszolni, tehát fordított sorrendben hallgatjuk meg a válaszokat. I understood that right, there was the question, why was the... Fölmerült a kérdést, hogy miért, kell, miért kellett a roaminggal kapcsolatban piaci beavatkozást végrehajtani. Szerintem a kolléga is meg tudja ezt válaszolni, mert ő pontosan tudja, hogy a roaming díjszabások hogyan alakulnak. Szolgáltatói szempontból 20 éve foglalkozunk ugye ezzel a kérdéssel, és ugye ez egyfajta vezető erő volt a piacon, és ha az ember felelősségteljes cégvezető a piacon, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy hol lehet, az, hol lehet előnyre szerteni, hogyha alacsonyak a belföldi díjak, és akkor mondjuk a roaming díjak magasabbak, vagy fordítva és Ausztriában és Németországban az bizonyosodott be, hogy az alacsony belföldi díjak nagyobb súlyjal es, esnek a latba, tehát több ember, több előfizetőnk lesz, illetve megmarad, megtartjuk az előfizetőket. Voltak olyan piaci szegmensek, ahol megnőtt a roaming iránti kereslet, itt alacsonyabb tarifákat tudtunk a roamingra ajánlani. De én mindig is azt mondtam, hogy eh, a nagybani oldalon kell valahogyan közbe avatkozni. Ez nem csak az MVM-ok, hanem az MNO-knak is meg kell adni a lehetőséget, hogy ezt a szegmenset eh, föltárják. És eh, az a döntés született végül, hogy kiskereskedelemben, illetve nagykereskedelemben is bevessük ezt a lehetőséget, így jött létre a Rom Like at Home, ez megkönnyítette a fogyasztók életét, hogyha a nagykereskedelemben megfelelő az átállás, és ugye ez volt az ön kérdése, hogy ez mire lesz jó, ez egy kiváló lehetőség lehet a kiskereskedelemben. Hogyha a költség szinten lecsökkennek a kiadások, akkor a kisebb szolgáltatók, és, illetve az MVO-k valószínűleg megszüntetik a, a méltányos felhasználásére záradékot. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók számára sokat változott a helyzet, sokat javult a helyzet a múlthoz képest, de azért még messze állok a tökélytől. Még mindig van egy kis zavar. Vannak olyan tarifák, ahol nincs roaming. Hogyha a tarifa lecsökkentése, hogyha tarifa csökkent, csökkentett roamingos csomagunk van, és mégis elmegyünk külföldre, ahol szeretnénk roamingot használni, akkor elég nagy plusz díjakat kell majd fizetni. Akkor ott van a méltányos használat, záradék, aztán ott van a Rome Like at Home, a gyakorlatilag korlátlan EU-s, illetve belföldi használata. Szerintem komoly lépéseket tettünk, de a végső lépést még meg kell lépni. Köszönöm szépen, fúrasszony. Köszönöm ami a felhasználó spektrumot illeti. Na, hát ez egy nagyon-nagyon nehéz összehasonlítani a különböző országokat, összehasonlítani. Nyilván más típusú a felhasználás Finnországban, hiszen ott nagyon sokan használnak, sokat mobilt. Lehet felmerülnek kérdések, hogy ezt egyáltalán hogyan lehet elemezni. A és azt gondolom, hogy ez a fajta intenzív felhasználás, ez még intenzív, intenzívebbé teszi a spektrumok felhasználását. Miért volt szükség ennyire invazív beavatkozásra? Én erre azt válaszolnám, hogy erre valójában nem volt szükség, hiszen a piac fejlődik, nagyon nagy a versengés a piacon. Láthattuk az EU-n belüli hívásoknál, hogy szabályozták a piacot, és ez láttuk, hogy magas szintű a verseny, és a bizottság is úgy értékelte ezt a helyzetet, hogy megvalósul a verseny. A Rome Like at Home nem növelte a fogalmat, nem növelte a forgalmat, és nem nőtt eh, ezáltal a bevétel sem, de az adatfelhasználás az nőtt. Beszéltünk a marzsokról, illetve a NVMO kérdés is fölmerült. Én véleménye szerint az NVMO piacon maradéktalanul ér, érvényesül a, a piac. Hallottuk a különböző elemzésekről, Kramer úr ugye az osztrák tapasztalatról számolt be, de hát minden egyes szolgáltató másként működik, az MVMO-k is másfélék, attól függően, hogy milyen piaci szegmensen, milyen piaccal foglalkoznak. Én Dániában tíz évig nagy kereskedelemben adtam el, és ott nagyon sokféle árazás volt. A cél az volt, hogy a piacra jussunk. Most Európában a szolgáltatók Nagyon éles versenyben vannak a piacon. Persze nem minden szolgáltató van jelen mindenhol Európában, de a piaci verseny nagyon éles. Nyilván nem fogunk visszalépni, mert már megvannak a hálózatok, ezek létező hálózatok. Ott van például a Vodafone, vagy mások, amelyeknek van saját hálózata. hogy van egy plafonunk, és aztán ez alá megyünk az árakkal, ez arra vezethető vissza, hogy megpróbáljuk a rendeletet alkalmazni. A berek jelentésben, vagy az ITRE jelentésben vannak, vannak érvek arra, hogy további szabályozásra van szükség. A Rome Like at Home sikeres, és Szerintem erre kell koncentrálnunk, hogy ez jó a végfelhasználónak, fogyasztónak. Ez egy komoly, hosszú folyamat volt, de az 5G eljövetelével azt hiszem, hogy ismételten fel kell készülnünk valami újdonságra, hogyha újabb nyomásnak tesszük ki a piacot, az nem biztos, hogy rosszat, ne, az nem biztos, hogy jót tesz a beruházóknak. Ha összehasonlítjuk az usa eh, Európával, akkor ott is ezt láthatjuk. Óvatosan kell fellépnünk, a piac nagyon összetett, bármit is teszünk, az mindenkire hatással lesz, nem csak a fogyasztókra, arra is, hogy az 5 milyen gyorsan tudjuk megépíteni, illetve hát milyen minőségűek lesznek a hálózataink. Mr. Goodfry, please. Köszönöm szépen, következő Goodfry úr, parancsoljon. Két megjegyzése van csak. Az egyik a kérdés, hogy a parlament, a jogszabályalkotó miért kell lépni, és miért nem történt ez meg. Szerintem ugye a, a frekvencia, a spektrum az lényegi meghatározó forrás a szolgáltató számára. Egy piacon ez mindig korlátozott, 3, 4, 5 fér el összesen. Ezek tehát nem teljesen nyílt versenypiacok, a verseny versenydinamikára nyilván hatással van az, hogy milyen struktúrája van ennek a spektrum kiosztásnak. És mielőtt, közben a következőatkozás előtt egy retail szolgáltató, aki a, a perc díjak, vagy gigabyte értékesítésben a hazai piacon, meg a tengeren túli roaming között hatalmas külön, nagy különbséget érzett, nyilvánvaló volt, hogy az ástruktúrában megjelenti ezt majd. Ha megnézzük azonban nagyban járakat, az árképzést és a versenyt a piaci szereplők között, amely a lefelé nyomja az árat, hát itt eléggé tökéletlen a verseny, mert hogy nagyon kevés a versenyző, és az alacsony árak alapján nem ők döntenek a az extra forgalmazásról, hiszen a, a döntést nem tudatosan hozza meg a, a fogyasztó, mikor, hogy melyik hálózatra kapcsol, amikor roamingolni kezd. Tehát nagyon összbonyolult dinamikája van a verseny működésének, és emiatt van az, hogy a nagybani uh, roaming árakat nem csak a verseny fogja meghatározni a költségverseny. Ezért van az, hogy szükségesé vált a roaming szabályozása. Most ugye más a helyzet, most lefelé mennek a roaming árak, bár nem annyira, mint a költségek. A kérdés ugye az, hogy mi történik a dinamikával most, ez más kicsit a helyzet, mint korábban volt. A berek, mint ugye a következő néhány évben nagyon sok munkát kell végezzen azért, hogy harmonizáljuk az új kód végrehajtásának mikéntjét. Stratégiai kérdésekre koncentrálva például potenciálisan ökonometriai vizsgálatokat is végez be az, azokat a kérdéseket, amelyek a tagok is kértek. A közvélemény és a parlamentre tárva a 2020-as munkaprogramunkat szeretnénk ez irányba hatni, és üdvözöljük a képviselők önök részéről az inputokat, hogy milyen tanulmányokat, milyen vizsgálatokat végezhet a berek az önök számára hasznos módon. Köszönöm szépen, utolsó, végül utolsóban a baj képviselője. Köszönöm. Azt hiszem, hogyha ha megnézzük a fogyasztói piac pont tábláját a Telekom piacon, ugye leggyakoribb panaszokat kapja a Telekom a fogyasztóktól, ágazat, Azért is van így, mert nagyon sérülékeny az ilyen szolgáltatás típus, és ezért fontos, hogy szabályozók, mint például a roaming szabályozással, vagy a telekom kódexsel, hogy védjük a fogyasztókat, hogy jó szolgáltatást kapjon méltányos áron. Lehetetlen szinte belátni, megérteni, hogy a telekom ajánlatok, amiket a fogyasztó kap, hogy, hogy általában váltak, ezért fontosak a szabályozások. Az a benyomásom a piac láttán, hogy az egész piac egy kicsit kartelszerűen működik, mindegyik hasznát látta. Ezt a roaming pódiakat ilyen szereplő alkalmazza, tehát úgy tűnik, hogy nem sikerült a szabályozásra megszabadulni a problémáktól. És nehéz, nehéz fogyasztóbarátabbá válni, hogyha ha az egyik fix bevétel áramlatunk egy nagyon egyszerűen működő bevétel forrásunk forog veszélyben. Lényegi fontosságú tehát, hogy az EU közbelépjen ezekben a kérdésekben, különösen akkor, amikor olyan alapdolgokat érint, ami az EU lényegéről szól. Az emberek szabad mozgása, a digitális egységes belső piac, lényegi fontosságú ez abból a szempontból, hogy mit akarunk építeni az EU-ban és az EU-val. Ez épp olyan fontos maradt, mint volt. Ezért kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hogy elérjük azt, amire hivatottak vagyunk, tehát, hogy teljesen megszüntessük ezeket a pótdíjakat, és a verseny végső soron a fogyasztó szolgálja. Ez a célunk. Nagyon szépen köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, az Európai Bizottságot kérjük, kérdezzük, hogy foglalják össze, milyen meglátásaik adódtak ebből a meghallgatásból, és a bizottság a küszöbön álló felülvizsgálat tekintetében, és a június 13 2022-ben lejáró roaming rendelet lejárta után miket tervez, és a globális roaming tevékenységei is érdekesek. Malmström biztos asszony a két oldalú kereskedelmi megállapodások szintjén, a WTO szintjén tárgyal, aztán az ITU-val, a Nemzetközi Telekommunikációs Unióval, hogy állnak a tárgyalások ebben az ügyben, a globális roaming szabályozás ügyében, hiszen azt hallottuk, hogy a roaming alapon kell, hogy árazódjék, és a világban a partnereinkkel egyeztetünk erről. Ezért nagyon érdekes, megvizsgálni, hogy Vesztager asszony is továbbra is nyomon követiek ezt az ügyet. Tegnap e, jó volt folytattam Véla főigazgatóról és ő emlékezhetett arra, hogy az első roaming szabályozás 2007-ben született. Hát itt a sebesség mindennél fontosabb e területen, hisz oly gyorsan fejlődik, és olyan utakon, ahogy nem is gondoltuk, hogy valaha fog. Egy hete Kínában jártam, ahol hosszú megbeszélést folytattunk a mesterséges intelligenciáról, és az adott ö, halászatról, meg a géptanulásról, a machine learningról. Ez is rendkívül fontos lesz, és a bizalomépítő eszközök azok, amelyekre, amelyeket mélyebben kell feltárnunk. Anthony Velen a DG Connect igazgatója az Európai Bizottság részéről a vendégünk. Parancsoljon! Önök hogy látják? Köszönöm szépen! Megerősíthetem, hogy nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, hogy hozzászólhatok, de örülünk annak is, hogy közvetlen bizonyítékokat hallottunk a folyamat jelenlegi értékelési periódusában. Az Európai Bizottság nem csak átfogó felülvizsgálatot irányzott előre jövő év végére, hanem egy december közepére várható félidős jelentést is. És már is levonhatunk fontos tanulságokat. Anélkül, hogy a bizottság jogában álló dolgok elfogadásából most sok mindent elárulnék. Elmondhatom, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam a mai beszámolóikat, már csak azért is, mert a berek által összegyűjtött adatokra nagy mértékben támaszkodtunk. Nagyon fontosnak tartjuk a velük való együttműködést ezen a területen. Úgyhogy nem titok, hogy úgy gondoljuk, hogy a Rom Like at Home általános alkalmazása, ez egy lehetőség, amit a fogyasztók megragadtak, és a felgyülemlet igény hirtelen elszabadult, és ebből látható, ennek látható eredménye, hogy milyen mértékben megnőtt például az adathasználat, vagy a telefonálás mennyisége roaming helyzetben. Nagyon pozitív ez a változás a fogyasztók számára, és nehéz lenne tagadni ezt, vagy alulbecsülni a fontosságát. Ha előre tekintünk, Toszanovszki úrnak a kérdése nagyon fontos, mert minden roaming rendelet a legelsőtől kezdve időkorlátokkal volt megkötve, mert a piaci intervenciót kivételnek tekintették, hiszen mindig lehetőséget kell adnunk a piacnak, hogy kiigazítsa saját magát, vagy legalább bizonyítsa, hogy hajlandó lenne a rendelet hiányában is kiigazítani a saját működését. Jeremy Godfrey is jelentős tényezőket ö, idézett ennek kapcsán. Ha megnézzük a nagykereskedelmi plafonokat, és a nagykereskedelmi piacok működését, akkor látjuk, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy a piac jobban működik-e, mint a korábbi fellépéseink nyomán. És még egy fontos dolog, hogyha a nagykereskedelmi oldalt vizsgáljuk, ezt a legtöbb hozzászóló szintén megemlítette ma, az, hogy nagyon fontos, hogy legyen a lehető legmegbízhatóbb költségértékelésünk. És itt egyetértek a berekkel és a berek tagjaival is együttműködünk, hogy a lehető legkifinomultabb modellt hozzuk létre a piacon belüli költségek becslésére. Ezek természetesen kapcsolódnak a felhasznált hálózatok költségeihez is, és ez a költségbecslés kulcsfontosságú eleme lehetne az átfogó jelentésnek, amit a következő év végére szeretnénk elkészíteni. Ezt a munkát nem szabad elsietni. A félidős értékelésnél pedig óvatosak leszünk, megpróbálunk nem elhamarkodott következtetéseket levonni a korlátozott rendelkezésünkre álló adatból egy maroknyi kiskereskedelmi piacon, vagy az adathasználat mennyiségéből. a népességre vetítve. Még egy dolog, amit a félidős értékelésben és az átfogó felülvizsgálatban is majd meg fogunk vizsgálni idén és jövőre, az nem csak az MVNO-k és MVO-k kapcsolatának a kérdése, hanem azon piaci szereplőknek a kérdése is, akik vagy több forgalmat kapnak, vagy több forgalmat bocsátanak ki, hogy ez a rendszer ő számukra hogyan működik. Biztosítéket szeretnénk látni annak, hogy kiegyensúlyozott rendszer alakult ki, és hogyha ez nem történt meg, akkor szeretnénk azonosítani ennek a kiigazáltási módját. Ezért aztán nagyon gondosan hallgattuk meg az itt elhangzott érveket. Utolsó előtti megjegyzésem a méltányos használat politikájára vonatkozik. Ezt is több felszólaló említette. Azt gondolom, hogy itt is fontos egyensúlyt kell kialakítani. Részben a jelenlegi meglévő szabályok bonyolultabbak, mint azt szeretnénk. Ahhoz, hogy a fogyasztókat védeni tudjuk, és a különböző fogyasztói magatartási variáns le tudjuk fedni, nem lesz ez könnyű az egyszerűsítéssel, de néha meg kell fizetni ennek az árát. És azt gondolom, hogy ennek a témának, a méltányos használatnak az átfogó felülvizsgálata meg fogja érni az erőfeszítést. És az utolsó pont, Griffin asszony kérdésére válaszolnék. A Brexit mindig rendkívül sajnálatos témájára vonatkozóan, hogyha nem, ha megállapodás nélküli kilépésre fog sor kerülni, az Európai Bizottság előkészítő jelzéseket, figyelmeztetéseket készített elő amiket, ezeket az előkészítő dokumentumokat nagyon szívesen megosztom vele. Ez segíti a felkészülést a kialakuló helyzetre. Legalábbis egy átmeneti időszakban remélhetőleg átmeneti megoldások fognak érvényesülni, amíg nem normalizálódik a helyzet ebben a kontextusban. És végül, ha megengednek egy személyes megjegyzést, Rubik úr, a roaming játszmában nem vagyok benne azóta, mint ön. 2010 elején érkeztem erre a területre, amikor az európai digitális menetrendet állítottuk össze, és voltak sokkoló pillanatok, amikor azt láttuk, hogy a roaming díjakkal meg akarják közelíteni a belföldi árakat 2015-re, egy évvel többre volt és szükség csak, néha az embernek a legmerészebb álmai is valóra válnak. Köszönöm. I think it's quite... Köszönöm szépen. Szerintem fontos látni az, hogy az Európai Parlament, amelyet hát ugye az európai polgárok közvetlenül választanak, viszi a dolgokat, előre viszi az eseményeket beleinkál persze a bíróság is. Ez egy hosszú történet, de sikeres történet, ha megnézzük a piackutatást, miért fontos az EU az európai polgárok számára, akkor mindig az egyik első érve, amit mondanak, az a roaming, roaming díjszabás. Ez a munkánk, hogy megpróbáljunk jobb megoldásokat találni. Maria Gabriel asszony, biztos asszony is mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon, és nem sokára lesz egy új meghallgatás is, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a következő bizottság ezekről a kérdésekről hogyan véle, vélekedik. Nelly Cruzra, ha, Nelly Cruz, ha jól emlékszem, akkor egy második körben is megkapta ezt a kérdést, meglátjuk, ki lesz a következő biztos, mit tehetünk az európai polgárokért, és szerintem a következő választás is megmutatja majd, hogy mennyire fontos a demokrácia Európában. Köszönöm szépen, ezzel lezárom az ülést, következő ülésünk december 3-án lesz, délután 3 órától este fél hétig, és aztán november 22-én a délutáni ülést, tehát a mai délutáni ülést törölték. Már csak egy hónap van karácsonyig, mindenkinek minden jót, szép ajándékokat, találunk legközelebb. Ezzel, ezzel lezárom az ülést.